So, good morning, colleagues. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Megnyitom a rendes libeülésünket, a 14-es napi rendi ponttal kezdünk. Egy nagyon-nagyon hosszú címe van a jelentésnek, Fajon asszony jelentéséről van szó. A jelentés tervezet megvitatása következik. A téma következő a személyek külső határokon történő, egyes okmányoknak a Horvátország és Ciprus által a területükön történő átutazás és a bármely 180 napos időszakban 90 napot nem meghaladó tervezett tartózkodás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzése. Mrs. Fajon. Fajon asszony megadom önnek a szót első körben, utána majd a többi képviselő is felszólalhat, és úgy tudom, hogy a bizottság, az Európai Bizottság képviselője is szeretne felszólalni. Elsőként tett Fájon asszony következik. Speaking. Köszönöm szépen, szlovénül fogok hozzászólni, mert meglehetősen komplikált kérdés. Easily understand and I will be more correct. És így remélem, hogy jobban fognak érteni. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót. Először is köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottságnak, kitűnő a javaslatok, és köszönöm az együttműködésüket is. Ezen kívül köszönet az árnyék előadóknak. Ez a jelentés azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne megkönnyíteni a külső határok ellenőrzéseit Horvátországban és Cipruson. Horvátország ez év július 1-én lépett be az Unióba, és a szerződések szerint a Schengeni övezetre vonatkozó szabályok első fázisát meg kellett valósítania, ez azt jelentette, hogy Horvátországnak, csak úgy, mint az előtte csatlakozóknak, az 539 2 per 208-as jogszabályt meg kellett valósítaniuk a gyakorlatban is, és ez ezzel kapcsolatos vízumszabályokat. De a csatlakozási szabályokkal kapcsolatos többi jogszabályt a gyakorlatban nem hajtották végre, mégpedig azért, mert amikor a Schengen övezet egy országa vízumot bocsát ki valakinek, akkor az az egyén ezzel a vízummal az unió más területein is szabadon mozoghat. Ez egy egészen egyedülálló vízum rendelkezés, és van egy külön kitétele, hogy mi történik akkor, amikor a nem Schengeni országok bocsátanak ki vízumot. Egyébként ide esnek azok az országok is, amelyek még nem Schengeni övezetbe tartozók. Ezek az országok csak kétoldalúan ismerhetnek el bizonyos vízumokat, ezek általában hosszú távú tartózkodásra vonatkozó vízumok, például Kongóval kötöttünk egy ilyen szerződést, ezek a vízumok is, amit kongolai állampolgárok kaphatnak, ezek is hosszú távú vízumok. És mondhatnék még több példát is, amely nem Schengeni övezetbe tartozó ország állampolgárainak kibocsátott vízumokat illeti. Például van egy olyan moldáviai állampolgár, akinek rövid távú időtartamra vonatkozó vízumát Románia elfogadta. A jogszabályok azt írják elő, hogy egyoldalúan kell elői elfogadni egyes tagországoknak olyan vízumokat, amelyeket olyan tagállamok bocsátottak ki, amelyek nem tartoznak a Schengeni szabályok alá. A 810 per 9, 2009-es eh, jogszabály mondja ezt ki, de van egy nagy különbség azok között a vízumok között, amelyek földrajzilag behatároltak, és azok között például, amit a koszovói állampolgárok kaphatnak, akik ha egyszer megkapják a vízumot, akkor a teljes Schengeni övezetben szabadon mozoghatnak. Kivéve azokat az országokat, amelyek nem ismerik el Koszovót, mint államot. Tehát ezek vagy korlátozottak geográfiailag vagy időben ezek a vízumok. Ezek kivételek az egyoldalú vízum rezsim elismeréséből nem bízhatjuk egyetlen tagállamra, mert ennek az eldöntése az egész unió biztonságát veszélyeztethetné. Horvátország és Ciprus esetében a jogi aktusok nem térhetnek el és nem mondhatnak el a csatlakozási feltételektől. Dönthet úgy Horvátország, hogy továbbra is vízumokat bocsát ki, és hogyha Horvátország és Ciprus például úgy döntenek, hogy kölcsönösen együtt fogadnak el egy rezsimet, akkor ők elismernék mind azokat a vízumokat, amelyet a többi EU-s tagállam elismer, és az egész euró területén érvényesek. Ezt a rendszert még tovább lehetne fejleszteni, amikor a Schengen övezethez csatlakoznak, és amikor ezek az így kibocsátott vízumok a Schengen övezetre is érvényesek lesznek. Az Európai Parlament jogi szolgálata szerint és a szakértőkkel való konzultációk után én összeállítottam egy jelentést. Én megpróbáltam egy kiegyensúlyozott szöveget összeállítani, megpróbáltam visszatükrözni a jelenlegi helyzetet. Hagy utaljak a négyes módosítóra, Ezt a módosítót, ezt hangsúlyoztuk az Európai Bizottságnak is, hiszen itt egy jogi hiátusz van. Az, hogy Ciprus nem ismeri el Koszovót, mint jogi személyiséget és mint államot, és Ciprus amikor megpróbálja ezeket a jogszabályokat a gyakorlatban alkalmazni, akkor el kellene ismernie a rövid idejű koszovói állampolgároknak kibocsátott vízumokat is, még akkor is, hogyha nem ismeri el Koszovó létét. A Schengeni szabályok szerint ezeknek a vízumoknak az érvényessége sem lenne érvényes, hogyha ezt az ügyet nem tisztázzuk. Még nagyon nagy vita várható a tanácsa, és remélem, hogy együttműködhetek a tanácsa és a bizottsággal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fajon asszony. Úgy látom, senki sem kér szót. Az árnyék jelentéstevők sem. Kérdezem az Európai Bizottság képviselőt, hogy szeretne mondani a témával kapcsolatosan valamit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a jelentés jelentéstevőnek a jelentést, amelyet elkészített. Négy módosítót nyújtottak be eddig. Azt hiszem az első kettő arra irányul, hogy a szöveg világosabbá váljon, és nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő elmagyarázta, hogy miért nyújtotta be a négyes módosítót, mert egy nagyon bonyolult kérdésről van szó, amelyet nagyon szépen elmagyarázott az előadó, és azt hiszem a négyes módosító javít a bizottsági javaslaton, de teljes mértékben összhangban van azzal a szellemmel, amelyben a bizottság a javaslatát megszövegezte. Ami a hármas módosítót illeti, szeretnénk magyarázatot kérni, hiszen itt esetleges átmeneti időszakot említ a szöveg, talán nem most, talán majd a technikai találkozó alkalmával szeretnénk információt kérni arról, hogy itt kon- konkrétan mire gondol a jelentéstevő, hiszen csak így tudjuk majd az álláspontunkat világosan kialakítani, de összességében köszönjük a jelentéstevőnek ezt a nagyon pozitív hozzáállást. Köszönöm szépen. Anya, szeretnél valamit hozzáfűzni? Azt javasolnám, hogy mivel lesz egy technikai találkozó, és most fogunk első ízben az árnyék jelentéstevőkkel is összeülni, megvitatjuk ezt majd. Értem, hogy miért kérdezett rá, de egy kicsivel több időt szeretnék kérni. Kérem, várja meg, hogy az árnyék jelentéstevőkkel egyeztessünk a technikai találkozón, és majd utána tudok válaszolni. Köszönöm. Mikrofont kérünk az elnök asszonynak? It's on. It was on. Yes. It was on. <laughs> so, um, thank you. Köszönjük szépen. Köszönjük Fajon asszonynak. Rátérhetünk a következő napi rendi pontunkra. Bár 15 perccel korábban végeztünk az előzővel, egyetértenek vele, hogy folytassuk? Fosszúr? Rendben. Akkor térjünk rá a 15-ös napi rendi pontunkra. A gépjárműbe épített e-segélyhívó rendszer kiépítése a következő témánk. Ennek a rendszernek a képítése személyes adatok feldolgozásán alapul. Fosz úr elmondja, miről is szól a jelentéstervezete, illetve a véleménytervezete, beszámol majd a határidőkről. A koordinátorok az 50-es cikknek megfelelő eljárást kértek ebben az esetben, és Fosz úr remélhetőleg el fogja mondani azt, hogy a 49-es cikk alapján meg lehet állapodni. Fosszúr, Axel, parancsolj. Köszönöm szépen, Kinga. Az úgynevezett elsegélyhívóval foglalkozunk ma. Különböző jogszabályok révén szeretnénk most végre elérni azt, amivel már 15 éve próbálkozunk, nevezetesen egy automatikus segélyhívó rendszert szeretnénk minden egyes új gépjárműbe beépíteni. 2015-től kezdve. Általánosságban véve azt hiszem üdvözlendő ez a rendszer, hiszen életeket menthet. Természetesen felvetődik néhány adatvédelmi kérdés, ezeket megpróbálom tisztázni a véleménytervezetben is. Először is nem volt egészen világos, és az IMCO-ban sem volt egyértelmű, hogy ez az elsegélyhívó csak egy segélyhívó rendszer legyen-e vészhelyzetekre, vagy pedig, hogy kereskedelmi vagy magánadatok számára is hozzunk létre egy rendszert. Úgy gondolom ezen a téren különbséget kell tennünk adatvédelmi szempontból, egyrészt a segélyhívó rendszer, másrészt pedig a kiegészítő e hívórendszer között. Tehát először is az 112-es e-segélyhívó rendszert már előzetes beállításokkal aktiválni kellene. Ez alapvetően egy adatvédelmi szempontból nem problematikus a rendszer, de egy, egy standby rendszerről van szó. Ez a rendszer tehát nem tárol adatokat, és nem is továbbít adatokat, mindaddig, amíg nincs, nem aktiválják a rendszert. A segélyhívó esetében a nyomonkövetés, a tracking semmiképpen sem lenne lehetséges, és baleset esetében csak a, egy minimális mértékű adathalmazt továbbítana a rendszer. Természetesen a felhasználót előzőleg tájékoztatni kell, és lehetőséget kell biztosítani az egyes felhasználó számára, hogy manuálisan leállítsa a rendszert, hogyha nem bízik meg benne. De egészen máshogy kell megközelítenünk a dolgot a kiegészítő jellegű elhívó rendszer esetében, ezért úgy vélem, hogy a jogalkotónak mindkét rendszerre vonatkozóan meg kell határoznia a szabály, szükséges szabályokat. Mindenképpen fontos, hogy technikailag különbséget tegyünk a két rendszer között, és az egyik rendszer használata nem befolyásolhatja vagy akadályozhatja a másik rendszer használatát. Az IMCO szakbizottságbeli jelentéstevő most úgy tűnik, korlátozni szeretné ezt a témát az 112-es elsegélyhívó rendszerre, én mégis a véleménytervezetben foglalkoztam mindkét rendszerben, hiszen ha mégis úgy alakulna végül, hogy a kiegészítő jellegű rendszerre is kitérünk, akkor itt már a szükséges véleményünket előzőleg megfogalmazzuk. A magányjellegű e hívórendszert úgy gondolom, csak is úgy szabad használatba venni, hogyha előzőleg az egyén beleegyezik, és az illetőt előzőleg az adatok gyűjtéséről, felhasználásáról tájékoztatni kell, és azon jogáról is tájékoztatni kell, hogy törölhet, hogyan törölhet összetettetheti ezeket az adatokat, amelyeket begyújtott a rendszer. És ez a rendszer nem befolyásolhatja az 1-1-2-es elsegélyhívó rendszer használatát, tehát a kettőt teljesen külön kell tartani, nem szabad összekapcsolni egymással. A véleménytervezetben megpróbáltam teljesen világosan leírni azt, hogy az Európai Adatvédelmi Irányelv annak jelenlegi formájában, tehát 95-ben fogadtuk ugye el, és az abban szereplő magánadatokra vonatkozó rendelkezések mindenképpen érvényre kell, hogy jussanak az esegélyhívó esetében is. Amikor az irányelvet megreformáljuk, akkor természetesen az új rendelkezéseknek is, az új rendelkezések és az elsegélyhívóra vonatkozó rendelkezéseknek is kapcsolódniuk kell egymáshoz. Probléma egyelőre még az, hogy mit értünk minimális adathalmaz alatt, tehát ennek a fogalom meghatározása még kérdéses az elsegélyhívó kapcsán, és egy további nyitott kérdés, hogy hogyan lehet a gépjárművezető részéről engedélyt kérni a magánjellegű elhívó rendszerre vonatkozólag, abban az esetben, ha több személy használja a gépjárművek, gépjárművet, illetve ha eladja a gépjárművet, kölcsönadja valakinek, és így tovább. És egy harmadik kérdés, amely megoldásra vár, az, hogy az adatokat milyen biztonsági intézkedésekkel lehet megóvni az adatok ellopásával, illetve az adatokkal való visszaéléssel szemben. Én azt javasoltam, hogy legyen egy delegált jogi aktus, egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus, amelynek esetében mindenképpen be kell vonni a munkába az, a, az Európai Adatvédelmi Ombudsmant. Ami az eljárást illeti, december 5-éig lehet benyújtani módosítókat, ez az ütemterv, és az eredeti terveknek megfelelően december 18-án szavazhatnánk a szövegről. Amikor a jelent jelentés, illetve a véleménytervezet elkészült, a többi frakció jelentéstevőjét még nem jelölték ki, és mivel az IMCO eredetileg már december 6-án szeretett volna szavazni, és mi ehhez igazodtunk, hiszen mindenképpen szerettük volna, hogy a véleményünket figyelembe vegyék, most elhalasztották a dolgot februárra, így tehát elvileg kicsit több időnk van most, de én jobbnak ítéltem, hogy itt megszülessen a döntés, hogy az imkóba mindenképpen befolyjon a mi véleményünk is. A libe ugye csak adatvédelmi kérdésekkel foglalkozik, ez a hatos cikk a szövegben, a jelentésben, valamint a 8-as és a 13-as preambulum bekezdés csak ezek relevánsak adatvédelmi szempontból. Nekünk ezekkel lehet és kell foglalkoznunk. Ezek fontos kérdések, de az egész jelentésnek viszont csak egy kis részét teszik ki, és az egész nem annyira átfogó, mint ahogyan elsőre gondolhatnánk, tehát az elsegélyhívó rendszert esetében nyilván foglalkozni kell adatvédelmi kérdésekkel, de nincs, olyan nagy relevanciája, mint egy adatvédelmi irányelvnek például, vagy adatvédelmi rendeletnek. Ezért én azt gondolom, hogy teljesen elegendő, hogyha a 49-es cikknek megfelelő eljárást alkalmazzuk az 50-es cikk helyett, ha viszont a többi jelentéstevő vagy a szakbizottság egészében ragaszkodik hozzá, akkor politikai indokok mellett nyilván az 50-es cikkkel is élhetünk, tehát politikai vagy intézményi okokból kifolyólag alkalmazhatjuk az 50-es cikket, de tartalmi szempontból én nem tartom feltétlenül arányosnak, hogyha túl sokáig foglalkozunk ezzel. Döntésre kell jutni, és azt hiszem viszonylag gyorsan átlátható a téma, és a Libe viszonylag gyorsan meg is fogalmazhatja véleményét, úgy gondolom. Szóval- Köszönöm, Axel. Itt van a hozzászólók listája előttem, Intfelt asszony először. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az előadónak is, hogy ilyen nagyon rendkívül gyorsan dolgozott. Azt hiszem, nagyon sok jó elemet tartalmaz az első szöveg tervezet. Azért van néhány dolog, amelyeket szeretnék megemlíteni. Nem vagyok még teljesen biztos abban, hogy az adatvédelmi kérdésekkel minden rendben van. Ön azt mondja, hogy nem, az adatokkal nem lesznek tárolva, nem lesz nyomonkövetés, stb. Tehát nagyon sok témánál láttuk azt, hogy mindig van egy olyan tendencia, hogy hát ha már ott vannak az adatok, akkor mindig akad valaki, aki azt mondja, hogy hú, de érdekes, ez valami más célra is felhasználhatjuk. Ez ilyen adatok például nagyon érdekesek lehetnek a biztosítók számára, és ez nem feltétlenül, nem feltétlenül hasznos a biztosított számára. Ugyanis a szenzorokat ugye, jó nem lehet tárolni, de technikailag talán lehetséges mégis ezeknek a tárolása, és akkor teljes képet kapunk valakinek a vezetési magatartásáról. Ez érdekes lehet a biztosítótársaságok számára, vagy más kereskedelmi célokra is fel lehet ezeket használni, esetleg a bűnüldözés céljaira. Tehát még nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy az adatvédelmi kérdések valóban ilyen csekély jelentőségek lennének. Azt is meg kell néznünk, hogy mi a célja ennek a javaslatnak. Az, hogy azért a cél az, hogy életeket mentsünk. Ezzel a célral természetesen egyetértünk. De az, hogy életet lehet-e menteni ezzel vagy sem, az nagyon sok tényezőtől függ, hiszen még az, hogyha automatikusan egy vészhívás aktiválódik, az még nem jelenti azt, hogy a mentőautó perceken belül ott lesz a helyszínen, ha az attól is függ, hogy van-e éppen mentőautó és személyzetek, mint az azonnal ki tudnak küldeni. Tehát az e-call, hogy e, évente milyen sok életet tud megmenteni, az sok mindentől függ. Eljárási kérdések is felmerülhetnek érdekelne nagyon az adatvédelmi biztos véleménye, nem tudom, hogy van-e itt ma valaki a képviseletében. Aztán az a kérdés, hogy 49. vagy 50. cikket alkalmazzuk. Az 50-es cikk eljárásnak vannak előnyei, szerintem elég súlyosak az adatvédelmi felvetések ahhoz, hogy ezt az eljárást alkalmazzuk. Más szakbizottságban is egyre több olyan dosszié lesz majd, amelynek nagyon komoly adatvédelmi környezetvédelmi kihatásai vannak, tehát jó, egyre több eljárást kell emiatt alkalmazni. Ez annak a következménye, hogy a személyes adatok a mai világban egyre nagyobb jelentőségűek, egyre fontosabb ez az adatvédelmi dimenzió, és ezért a, ne küzdjünk az 50. cikk eljárás ellen minden alkalommal. Minden dosszié esetében kezdetől fogva alkalmazhatnánk ezt. Köszönöm, Szofi. Sargentini asszony. Köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt hónapokban két kérdést küldtem az Európai Bizottságnak az e-call rendszerrel kapcsolatban, és meg is kaptam a válaszokat. Érdekelt engem az, hogy mikor kezd el küldeni a chip egy sim kártya van-e beépítve az autóba, ami állandóan kapcsolatban van, és vagy csak a beleset pillanatában aktiválódik. Intfeld asszony is feltette azt a kérdést, hogy persze azt még nem tudjuk, hogy a segítség milyen gyorsan érkezik, de azt pontosan szeretnénk tudni, hogy hogyan szerveződik ez, hogyan, milyen a helyzet, hogyan, hogy lehet megtalálni az autó vezetőjét, a helyszínt, és hogyan lehet megakadályozni azt, hogy kereskedelmi célból használják fel ezeket az adatokat, mert nem ez a célunk. A zöldek számára a jelentés, amelyet most FOSZ előadó mutatott be, egy jó irányba mutató javaslat, de szeretnénk még néhány garanciát beépíteni, és ezért ilyen irányú módosítókat fogunk benyújtani. Az e kikapcsolható kell, hogy legyen. Tehát az autó tulajdonosa ki kell, hogy tudja ezt kapcsolni. És minden kiegészítő elemek eh, szabad döntés eh, tárgya kell, hogy legyen, és ne legyen ez automatikusan eh, benne, amikor valaki megköt egy biztosítási szerződés, vagy amikor megveszi az autót, csak akkor, hogyha valaki készen áll arra, hogy az ikolnak ezeket a kiegészítő elemeit is alkalmazza. Az Európai Adatvédelmi Biztos Ombudsman is is rávilágított arra, hogy még nincs elég garancia beépítve az autó vezetőjének a személyes adatai védelmeért szempontjából ezeket a garanciákat meg kell teremteni. Az, hogy nem visszakövethetők az adatok. Most a jövőben az úgynevezett function creep erre szükség van, hogyha vannak adatok, akkor a bűnüldöző szervek nyilván ezeket meg akarják szerezni, mert hasznot vélnek ebből, és ezt meg kell akadályoznunk. És végül az utolsó pont. Nem gondolom, hogy ez csak így meg lehet csinálni, és nem is akarnám azt, hogy más szakbizottság elnöke döntse el, hogy itt a 49. cikk vagy az 50. cikk eljárást alkalmazzuk. Én itt koordinátor is és árnyék előadó is vagyok, és a koordinátorok ülésén jövő héten szeretném, hogyha megbeszélnénk azt, hogy hogyan menjünk tovább ezzel a jelentéssel. A zöldek szerint az 50. cikeljárásra van szükség, mert itt komoly adatvédelmi szempontok, elemek merülnek fel, és elég sok időt szántunk már erre a ilyen jelentésekre, ezért az e-call rendszere kapcsolatban is gondoskodnunk kell arról, hogy a hatáskörünket tudjuk gyakorolni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Szergentini asszony. Mölder úr. Köszönöm szépen, és köszönöm Fosz úrnak is, hogy ilyen gyorsan, szisztematikusan előkészítette ezt az anyagot. Itt két területről van szó, egyrészt a kötelező segélyhívó, illetve a magánrendszer. A nyilvános segélyhívó rendszerek kapcsolatban nagyon fontos, hogy kizárjuk a hely meghatározás lehetőségét, tehát csak mentési célra lehessen ezt felhasználni, ez az alvó technológia tényleg aludjon. A magán ikol szolgáltatásnál tisztázni kell, amit már a többi kollega is említett, hogy természetesen meg kell akadályoznunk azt, hogy más célok célokra is felhasználják, kereskedelmi célokra ezeket az adatokat a biztosító társaságoknál, hogyha nem aktiváltam a rendszert, hogy esetleg magasabb eh, díjat kell, biztosítási díjat kell fizetnem, ezt, ezt nem lehet. Tehát általánosságban az adatvédelmi szempontokat nagyon alaposan meg kell vizsgálni. Tudjuk, amikor új technológiák kerülnek bevezetésre, akkor persze először előnyeit is látjuk, de mindig vannak esetleg hátrányos tóhatások is. Éppen ezért ezen problémák miatt szerintem észszerű a szociáldemokrata frakciónak ez a véleménye, hogy itt a Rule 50-t, az 50-es cikk eljárást alkalmazzuk, hiszen ez nagyon fontos eh, kérdésekről van szó. Csatlakozom az előadóhoz a szempontból is, hogy eh, eh, manuálisan deaktiválható legyen, mind a két rendszer, a magán is és a nyilvános is, és semmilyen körülmények között nem szabad megengedni azt, hogy a nyilvános segélyhívó valamilyen díjköteles legyen. Nem, ez díjmentes kell, hogy legyen, hiszen az emberek, ember életek mentése a cél ezzel. Ez az álláspontunk, tehát olyan mondom, az 50-es cikk szabálya nagyon fontos számunkra. Mr. Kirkhope, please. Kirkhope úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, hogy Vosszúr hozzászólásának az elejét nem hallottam, kicsit rosszul terveztem az időrendemet. Hagy mondjam már el, hogy engem több területen aggaszt ez a dolog. De egy dologra korlátozom itt a véleményemet ebben a szakbizottságban. Int Intfeld asszonyom, mert másodjára héten egyet kellett értenem, ez furcsa, de először is nem látom annak a jelét itt annak, hogy lenne annak pontos paramétere, hogy miféle használatot jelent, és miféle előnyt egy ilyen eszköz. Igazából én egy valami olyasmit szeretnék, hogy ne lehessen meghekkelni egy ilyen rendszert. Vosszúr, tudom, hogy például a német autópályákkal kapcsolatban egy egyet fog érteni velem, hiszen ott nincsen sebességkorlátozás, úgyhogy ez a fajta dolog, hogy arra is figyelni fog a rendszer, ezek a legrosszabb dolgok, mert egyszerű ötleteket teszünk, hozunk ide, és igen, nagyon jól kezelte ezt a témát Vosszúr, de tényleg legyünk óvatosak az ilyen fajta dolgokkal. Itt nagyon nagy kérdések merülnek fel az adatvételemmel kapcsolatban és szeretném tudni, hogy mik lesznek a korlátozások, hogy ne lehessen például kereskedelmi célokra használni nem a hivatalnokok gyűjtik ezeket az adatokat, hanem automata rendszerek. Nyilván minden rendszer egy kereskedelmi rendszernek a része, hiszen az autó eladásakor szerelik be ezt a rendszert, tehát szerintem nem szolgál semmilyen célt, nagyon költséges, és szerintem a személygépkocsi ipar egyértelműen ellenzi ezt, hiszen ö, ö, Nyilván, hogyha valaki megszegi a sebességkorlátozást, akkor igen, van felelőssége, de hagy háruljon már arra a személyre, és ne kelljen már a személyi gépkocsi előállítóknak így beazonosítani azt, hogy ki a rossz vezető. Hagy ellenőrizhesse mindenki azt, hogy hogyan kívánja vezetni a gépkocsiját ezen kívül. Az adatgyűjtésekkel kapcsolatban mindig azt mondom, arányos legyen, és csak a lehető legszükségesebb adatot gyűjtsük. Én úgy gondolom, hogy ez a javaslat szükségtelen, és az adatgyűjtés ebben a kontextusban szintén szükségtelen beavatkozás a magánéletbe. Köszönöm, Kirchhoff úr, De Jong úr. Köszönöm, elnök asszony. Már nagyon sok minden elhangzott, amivel egyetértek. Már elég régóta figyelemmel követem ezt a témát, amikor a belső piaci szakbizottságban az első jelentés megszületett, ott a technikai elemzéssel kezdtük. Sofintfeld elmondta, hogy ezt sok mindent nem tudunk elfogadni. Egy évvel ezelőtt az egyetlen ország, Csehország volt, amely aktívan kísérletezett ezzel, és műszaki problémák merültek fel a jelzések befogadásakor, érkezésekor, amikor a központba beértek ezek a jelek. Nem tudom, hogy ez pontosan hogy működik, de elég sok mindent korrigáltak ezen, hogy minél gyorsabban a mentőkocsi kiérjen a helyszíre és ott van a probléma, és erre még a hatóságok nem tudtak jó választ adni. Tehát most itt nagyon-nagyon gyorsan akarunk mindent szabályozni, mindent egységesíteni Európában, holott a technika még nem száz százalékban kiérlelt, amikor is a központba érkező adatok fogadásáról van szó. Ezzel még foglalkozni kell, és nekem még elég sok, sok levelet kapok, megkeresnek nyugtalan polgárok, akik most azt mondják, hogy most már az én hajomba is, autómba is beépítenek egy ilyen kém berendezést, tehát aggódnak az emberek emiatt, és um, ezért uh, Fosz uh, úr véleményét jónak tartom ugyan, de veszélyeket is látok, um, ugyanis uh, most esetleg más lehetőségeket is megnyitunk, vagy elismerünk más adatok felhasználására annak más módját is. Hogyha már ennyire behatolunk a magán szférába, akkor ki kell zárni, hogy akár az egyes, akár a kettes rendszerrel visszaélések lehessenek természetesen életeket akarunk menteni, de hogyha a Big Brother ott figyel, és minden tud pontosan, hogy mi hogyan történt, és nem csak az adott helyszínen, a baleset helyszínén, hogy mi történt, nyilván azt is le lehet, ki lehet olvasni az adatokból, de én azt mondanám, hogy még sok minden szól amellett, hogy várjunk az IMCO eh, munkájával kapcsolatban is eh, látni kell, hogy eh, egy-két dologot el tudunk majd fogadni, de lesznek olyan elemek is, amit Fosszúr is a jelentésébe beépített, ugye, hogy kikapcsolhassa az autó vezetője, hogy ne lehessen ezt automatikusan működtetni. Ez is, ez valóban nagyon lényeges, és ezt teljes mértékben ki kell zárni. A másik dolog, összehasonlítottuk a személyes adatok, az adatvédelem általános elveivel, és még itt egy-két módosító indítványunk lesz. Tehát nagyon fontos, hogy a polgárok ne kelljen aggódniuk, hanem pozitívan értékeljék majd ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Most pedig az adatvédelmi szolgálatnak a képviselőjét kérném meg, hogy hozzászóljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, Néhányuk már elolvasta a véleményt, és nagyon sok minden van benne, úgyhogy a fő aggodalmakra koncentrálnék a 112-es elsegélyhívóval kapcsolatban. A raportőr és a hozzászólók nagyon sok mindent elmondtak. A mi problémánk a következő. Az e-segélyhívó az új kocsikba kerül beszerelésre, de igazából nagyon intruzív, mert pontosan beazonosítja a földrajzi koordinátákat. És csak a 112-es esetében kértek adavédelmet, de ez az e-segélyhívó plusz szolgáltatásokat is nyújt, például magán segélyhívás, vagy kiegészítő, biztosító társi szolgáltatásokat, és azok is lekérik az koordinátákat a tartózkodási helyről. Sargentini asszony, én hallottam, hogy hogyan bizonyosíthatnánk meg arról, hogy nem használják ezt kereskedelmi célokra. Nem, mi biztosak vagyunk benne, hogy fel fogják használni, hiszen már kidolgozták a személygépkocsi gyártók ezt a lehetőséget. Ez az egyik célja. Ezért aztán mi biztosak vagyunk benne, hogy ez elsegélyhívó, nagyon hasznos lehet, és néhány felhasználó fel is akarja használni, de az adatvédelmi jogokat nem sértheti, hanem meg kell felelnie ezeknek, vagy még komolyabb záradékoknak kell, hogy megfeleljen, mint amik a 112-es segélyhívóhoz kapcsolódnak, hiszen állandóan monitorozzák a földrajzi helyzetet, és szeretnénk azt is, hogyha a felhasználó kifejezetten beleegyezését kellene, hogy adja ehhez. Tehát ne legyenek kétségeik, ez a szolgáltatás geolokalizációt végez, erről tudniuk kell a felhasználóknak előzetesen, és tudniuk kell, hogy többféle célra is felhasználják majd a GPS koordinátáikat. Tehát a mi megoldásunk a következő, vagy a hatos cikket egész, egészítsük ki, hiszen ez a 112-es segélyhívónak a feltételeit fekteti le. Tehát mondjuk azt, hogy amikor ezt használják, ezt a rendszert az emberek, akkor tájékoztatni kell őket, vagy talán a gyártás kapcsán kell szigorítani a törvényeket. Vagy az adatvédelmi előfeszít, ö, előírásokat kell szigorítanunk, mert amit el akarunk kerülni, az, hogy ne lehessen még inkább ellenőrizni az állampolgárokat. Elnök, köszönöm. Bizottság. Szeretnének hozzászólni? Igen. Köszönöm. A bizottság köszönetet szeretne mondani a LIBE szakbizottságnak és VOSZ úrnak. Nagyon jó a jelentés tervezete. Nyilván egyetértünk azzal, hogy részletes szabályozásra van szükség, amikor az e-segélyhívót szabályozzuk, hogy biztosítsuk azt, hogy a 95-46-os irányelvel összhangba ö, hozható legyen. Ezzel foglalkozott a 49-es cikk munkacsoportja tanácsban is, hogy mit ír elő az, amit jelenleg hatosztiknek nevezünk. Ami a magány, magán és hozzáadott értéket illeti. A bizottság csak a 112-es alapú segélyhívóra koncentrált, hiszen ez csak ezt a célt szolgálja, és ezt szabályozzuk. Mi úgy gondoljuk, hogy óvatosnak kellene lennünk, amikor azt mondjuk, hogy ezen kívül hozzáadott szolgáltatásokat és magán szolgáltatásokat is szabályozunk, mert még nem tudjuk, hogy mi tartozhat oda, és ezeknek nagyon sok aspektusa lehet, nem csak adatvédelmi aspektus, ezt figyelembe kell venni. Aztán ma említették azt többször, hogy esetleg deaktiválni lehetne ezt a segélyhívót a bizottság úgy gondolja, hogy hát akkor mi értelme lenne ennek a szolgáltatásnak a magánfelhasználók számára. És, és természetesen nagyon fontos ezt észben tartani, hogy a fő aggodalom a nyomon követhetőség. De <clears throat> a nyomon követhetőség a 112-es segélyhívóval kapcsolatban nem létezik, a bizottság számára nem létezik, és ebben a szövegben csak a 112-es segélyhívóról beszélünk. Two equal from private or added value services. Aztán a kiegészítő szolgáltatások, a magánszolgáltatások kérdése. Persze van egy ilyen technikai lehetőség, ezt nem is vitatjuk, de ez lehet, hogy technikai problémákhoz vezet, sőt, ami legrosszabb lehetne esetleg, mi történik akkor, hogyha a sürgősségi szolgálatokhoz duplán fut be hívás ugyanazt az esetet illetően. Köszönöm szépen. <clears throat> Köszönöm. Axel, ismét tiéd a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm a sokféle visszajelzést is. Egy dolgot tisztáznék, amit az Európai Bizottság is kiemelt az imént. Alapvetően, és az IMCO elnökével, valamint az IMCO-beli jelentéstevővel folytatott beszélgetésből is ez derült ki, a jelentést csak az 1-1-2-es segélyhívó rendszerre kívánják korlátozni. Ezért mi nagy részt már ezen túlmenően gondolkodunk, tehát a mi gondolataink már túlhaladják ezt a keretet. De én nem csak erre az 1-1-2-es segélyhívóra korlátoztam a megjegyzéseimet a szövegben, egyfajta óvintézkedésként arra az esetre, hogyha mégis az IMKO-ban foglalkozni kívánnak ezzel is. De az IMKO-ban biztosítottak afelől, hogy itt lényegében csak az 112-es segélyhívóról lesz szó. Ezért adatvédelmi szempontból az a lehetőség, hogy ki is bekapcsoljuk a segélyhívót, egyfajta határvonalat képvisel. Egy olyan adatvédelmi szintről van szó, ahol mindenki saját maga döntheti el, hogy szeretné -e ezt használni, avagy sem ami magát a rendszert illeti, illetve annak leírását. Úgy vélem, hogy nem állandó adat folyamról van szó, hanem csak is akkor történik adat mm, átvitel, amikor történt valamilyen baj, és csak ebben az esetben reagálnak a szenzorok. Adatvédelmi szempontból így lehet a legjobban bánni ezzel a kérdéssel szerintünk is, tehát csak vészhelyzet esetén lép működésbe a rendszer, és csak akkor, hogyha az egyén aktiválta. Úgy gondolom, minden érintett fél számára és az elsegélyhívó rendszer célját tekintve is ez így van helyén. Így van rendjén. Az adatvédelmi szolgálattól nem csak ma hallottunk nyilatkozatot, hanem van erre vonatkozóan már egy állásfoglalásuk, ami pedig a magánjellegű rendszert illeti. Elgondolkodhatunk azon, hogy a jövőben hogyan akarunk ezzel foglalkozni, de hát lehet, hogy ebben a konkrét esetben ez a magánjellegű rendszer itt valóban nem is játszik szerepet, mert maga a jelentéstevő csak az egy-egy-kettes rendszerrel akar foglalkozni. Tehát lehet, hogy most túl sokat gondolkodunk olyasmiről, ami majd csak egy következő jogalkotási eljárás esetében merül fel. De még akkor is, hogyha ezt a privát, magánjellegű rendszert már itt installáljuk, akkor úgy gondolom, meg kell adni a polgárnak a lehetőséget, hogy ő maga döntsön arról, hogy szeretne-e ilyen rendszert, vagy sem, és maga döntsön arról, hogy aktiválja-e a rendszert, vagy sem. Saját maga döntene a felmerülő költségekről, hiszen, Sophie is utalt erre, a biztosítók számára is érdekes lehet ez, alacsonyabb díjszabás valósulhatna meg abban az esetben, hogyha bekapcsolják a felhasználók ezt a rendszert. De úgy gondolom, a rendszert kezelő felelősségi körébe tartozik ez. Persze, meg kell fontolni azokat a jogi korlátokat, ahol azt mondjuk, hogy csak bizonyos céllal lehet élni ezzel a rendszerrel, de hát ez benne van az adatvédelmi rendeletben is. Ami a 49-es vagy 50-es cikk kérdését illeti, nekem semmiféle érzelmi töltete nincs ennek a kérdésnek, ki ki maga dönthet erről, de hogyha csak az 1-1-2-es e ról lesz szó, arra korlátozzuk a kérdést, akkor intézményesen, vagy az imkóval szemben mondhatjuk azt, hogy nekünk az 50-es cikk szimpatikusabb, de a tartalmi kérdéseken ez nem változtat, és hát felőlem, Élhetünk az 50-es cikk adta eljárással, de tartalmilag ez nem változtat semmin, és úgy gondolom az erre fordított energia és idő nincs arányban azzal, amit ezzel el tudunk érni. De én teljesen nyitott vagyok. Semmiféle érdekem nem fűződik se az egyikhez, se a másikhoz. Nyugodtan eldöntheti ezt helyettem akár más is. De azért lássuk, hogy miről van szó. Én azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan és egyszerűen megoldhatjuk ezt a dolgot. Ami a kereskedelmi felhasználású rendszert illeti, amely valószínűleg, mint ahogyan már elmondtam, nem lesz része az IMCO jelentésnek, ott talán érdemes technikailag beható magyarázatokat is kérni, de úgy gondolom ezen a téren is mindenképpen az egyén felelőssége a mérvadó, ő maga dönthesse el, hogy mikor kapcsolja ki vagy be a rendszert, és milyen adatok továbbítását hagyja jóvá, de ez magából az adatvédelmi rendeletből is már adva van. Köszönjük szépen Fosz úrnak. Ez volt az utolsó napi rendi pontunk a ma délelőtti ülése. Most felfüggesztem az ülést. Délután kettő órakor folytatjuk. Közös vitát folytatunk majd az Ekon szakbizottság beli kollégákkal. Azt követően pedig a LIBE tovább folytatja saját ülését 15 óra 30-kor, tehát az Ekontól külön. A most megvitatott véleménytervezettel kapcsolatosan a módosítók benyújtásának határideje december 5-e déli 12 óra. Nagyon szépen köszönöm mindenki együttműködését, és találkozunk délután 2 órakor.